tu es d'accord pour ça, je Colleghi, buongiorno. Eh, cominciamo subito. Jó reggelt kívánok, mindjárt kezdünk. Az ülésünk mindjárt megkezdődik, mindenkit megkérek, hogy foglaljon helyet. Ma délelőtt a korrupcióval és a korrupció elleni fellépéssel foglalkozunk, a, az ülés címe pedig az a korrupció elleni európai fellépés. És nem sokára az európai jelentési mechanizmusról hallunk néhány szót, tehát hogy az Európai Unió hogyan lép fel a korrupció ellen. Ezután pedig a Greco igazgatóját, Wolfgang Rauchot hallgatjuk meg, ő pedig arról szól, hogy mennyire szükséges a korrupció ellen fellépésben az átláthatóság, és hogy az Európa Tanács hogyan foglalkozik ezzel. 15 percet kapnak az előadók, utána pedig rögtön megnyitjuk a vitát. Először a koordinátorok kapnak szót, a képviselők, és akkor utána pedig az előadók is szót kapnak. Invito a Commissione per, diciamo, Köszönöm szépen, és köszönöm szépen, hogy az Európai Bizottságot is meghívták, hogy vegyen részt ezen a fontos rendezvényen, ebben a fontos kezdeményezésben angolra fogok áttérni, mert akkor mindenki fogja érteni, mindenkinek könnyebb lesz. Köszönöm szépen ezt az alkalmat, ezt a lehetőséget, ezt az esélyt, hogy előre tekintsünk, hiszen nagyon fontos, hogy megvizsgáljuk mindazokat a kérdéseket, amelyek a gazdasági talpraálláshoz kötődnek Európában. Természetesen ez nem egy elszigetelt tevékenység, szorosan kötődik mindazokhoz a kihívásokhoz, amelyekkel Európának meg kell birkóznia a pénzügyi, gazdasági válság, a foglalkoztatási válság és a az intézmények eh, hitelességének válsága keretében, a korrupció elleni küzdelemben eh, kezdeményezéseket kellett tenni, ezekről fogok beszámolni. Nagyon fontos, hogy nagyobb bizalmat hozzunk létre, az intézményekbe, a gazdaságba vetett bizalmat erősítsük. Vannak eh, mérhető tényezők, tudományos körök az adó kiesést és a korrupciót vizsgálták, egyértelmű az összefüggés a görög gazdaságnak a bevétel kiesése 20-30 milliárd dollárra rúg a korrupció miatt, vagyis körülbelül a GDP 10%-a esik ki. A Global Financial Integrity szerint 160 milliárd dollár esett ki Görögországban az illegális tőke elvándorlás miatt egy évtized alatt 2009 költség az olasz szemvevőszék 60 milliárd euróra becsüli, vagyis a GDP 4%-ára a korrupció teljes összegét 2008-ban és 2012 elején ezt megerősítették. Nagyon jelentős a kihatása mindennek az olasz gazdaságra ezek csak példák. Nagyon fontos az intézményes reform a gazdasági reform Európában az Európai Unió gazdasági talpraállítási programjában, az Európa 2020-ban egyértelműen foglalkozunk az összefüggéssel a korrupció és a gazdasági fellendülés között. A célok eléréséhez a korrupció leküzdése elengedhetetlen nagyon fontos, hogy ne csak az elveszett, kiesett pénz mennyiségét számoljuk ki, hanem a politikai hatást is felmérjük ezt a két jelzőt, ezt a két mutatót nagyon gyakran külön kezelik, nagyon gyakran foglalkozunk a GDP-vel, de eh, az intézményes reform és a gazdasági fellendülés összefüggései ugyanilyen fontosak. Jó kormányzás, jogállamiság, korrupció, visszaszorítás, fontos, de kevésbé kézen fekvő mutatók mindezek, és kevésbé szerepelnek az újságokban, a médiában, pedig nagyon fontosak. Mint tudják, az EU szintjén van egy másik szám, amit gyakran hallunk, 120 milliárd euró esik ki eh, évente a 27 Európájában a korrupció miatt. A közbeszerzésekről szóló tanulmányok azt mutatják, hogy az ilyen eh, beszerzések értékének 20-25 százaléka eh, a korrupcióra megy. Ugye a valóságot nem könnyű számokban kifejezni. Az egész gazdaságot rombolja a bizalom hiánya. Nagyon sok kezdeményezéstől eltántorítja ugyanis az embereket, a vállalkozásoktól eltántorítja az embereket a korrupció létezése. Az Euróbarométer az európai polgárok korrupcióhoz való viszonyáról, viszonyulásáról és beszámolt idén februárban. Kiderült, hogy négy EU állampolgár közül három úgy gondolja, hogy a korrupció súlyos alapvető probléma az országában, és fele az európai állampolgároknak úgy ítéli meg, hogy az elmúlt három évben növekedett a korrupció. Egy még frissebb felmérés szerint 40%-a az európaiaknak úgy gondolja, hogy a gazdaság és a politika túl szoros összefüggései, túl közelléte egymáshoz növeli a korrupciót. Ez persze nagyon súlyos kritika, a gazdasági kihatások tehát eleve súlyosak, ráadásul az intézményekre, a demokráciára való negatív hatás igazi veszélyt, fenyegetést jelent a társadalmaink számára, nem egyszerűen gazdasági szempontból, hanem a politikusok, a demokratikus intézmények szavahihetősége szempontjából. Ezért Hogyha ezt figyelembe vesszük, az Európai eh, Bizottság eh, javaslatokat készített, Európai Uniós korrupcióellenes eh, beszámolási mechanizmust javasolt. Most készül a az új EU antikorrupciós jelentés, és már meghatároztuk, hogy milyen területekre kell kiterjednie nagyon nagy szerénységgel járunk el, nem szeretnénk újra feltalálni a spanyol viaszt, nem akarunk teljesen új mutatókat kialakítani, de két újdonságot mindenképpen felvonultatnánk. Először is meg akarjuk mutatni, hogy Európa felelősen foglalkozik ezzel a területtel, és mindenképpen meg akarjuk mutatni, hogy melyek a kivezető útak. Másfelől mindenképpen összefüggést akarunk, be akarjuk mutatni az összefüggést az európai integráció és a korrupció integráció között, tehát hogy az európai integráció szavahihetősége is múlik a korrupció visszaszorításán. Végül pedig javaslatokat kívánunk tenni, hogy a potenciális, mélyen gyökerező problémákat felszámolhassuk a válság leküzdése érdekében is. Tehát mindenek előtt egy konszolidációs gyakorlat ez a jelentéskészítés korlátozott számú horizontális kérdéssel foglalkozunk, és egyes konkrét tagállamokban releváns területekkel is léteznek monitoring mechanizmusok, Gréko, OECD, Junkák, Transparency International adatait is felhasználjuk, hiszen ők is releváns és megbízható szervezetnek számítanak, korrupció ellen küzdenek szintén. Az Európai Bizottság testre szabott megoldásokat is javasol a tagállamoknak a konkrét problémák területén az európai állampolgároknak tisztában kell lenniük azzal, hogy milyen szintű a korrupció az országukban, de természetesen nem botrányt akarunk okozni, hanem felhívni akarjuk inkább a figyelmet arra, hogy cselekedni kell. Nagyon fontos lenne az állampolgárok részvételi szintjének emelése jelezni akarjuk, hogy van mit tenni, és lehet mit tenni európai és nemzeti szinten egyaránt. Az a szándékunk, hogy sikertörténetekről is beszámoljunk, hiszen nem minden rothad, vannak olyan megtett kezdeményezések, amelyeket mások sokan átvehetnének tavalyi kommunikációnkban számoltunk be erről a szándékról, és a 2013-as nyári szünet előtt meg fog jelenni a jelentés. Van egy 17 tagú szakértői csoport, amely a korrupcióval foglalkozik január óta, vannak helyi kutatói, van egy helyi kutatókból álló hálózat összekötőkkel, tagállamonként a civil társadalmat, az egyetemeket, a kutatókat vontuk be ebbe a tevékenységbe, nem tagállami kormányzati szinten folyik ez bizonyos dolgokra szeretnénk külön rávilágítani. Az egyik legfontosabb ilyen terület a közbeszerzés, mint említettem, az adatok szerint állítólag 20-25 százaléka a közbeszerzési szerződéseknek korrupcióra megy el. Különösen oda szeretnénk figyelni ezért a közbeszerzésre, ezt ki akarjuk emelni a jelentésben, és meg akarjuk mutatni, be akarjuk mutatni, hogy melyek a fő ö, témák, a fő gyengeségek. 2011. decemberében vizsgálták ugye felül a közbeszerzési irányelvet. Nagyon fontos az is, hogy a bűnözésből származó jövedelmek ne legyenek legális célokra felhasználhatók. Egy teljes víziónak a részét, részét képezi a korrupció elleni küzdelem, a bűnözés elleni küzdelem, mert a gazdasági talpraállítás szempontjából is, a gazdasági kilábalás szempontjából is, és az intézmények szavahihetősége szempontjából is, a demokrácia szempontjából is nagyon fontos ez attól sem riadunk el, hogy az európai intézmények problémáit feltárjuk, hiszen részét képezzük ennek a küzdelemnek integrált, egyre integráltabb ö, belső piac és politikai irányítás valósul meg az Európai Unióban, úgyhogy azzal is külön foglalkoznunk kell, hogy a mi szintünkön mi történik, az Olafot is bevonjuk a fő problémánk feltárásába a jó kormányzás és a ellenes küzdelem az EU tevékenységének részét képezi. Az európai szemeszter keretében készült jelentésekben egyes tagállamok külön ajánlásokat kaptak a náluk elterületen felelhető problémák kezelésére tehát megpróbáljuk a különböző területeken hozott erőfeszítéseket együttműködésben megvalósítani. Nem forradalmi újdonság mindez, csak megpróbáljuk azokat a főmutatókat kialakítani, amelyek jól rávilágítanak, hogy mennyire fontos a gazdasági kilábalás és a demokrácia, a demokratikus intézmények hitelessége szempontjából a korrupció visszaszorítása. Ez az új jelentés a tendenciákról számol be, illetve információkat nyújt ahhoz, hogy jobban lehessen együtt működni. Tehát tulajdonképpen egy új folyamatot indítunk be, ez a célunk, és azzal zárnám, hogy nagyon fontos, életbevágóan fontos, hogy együttműködjünk majd. Az Európai Parlament egyértelműen megadta a jelzést, kialakította a kereteket ennek a szakbizottságnak, különbizottságnak a felállításával. Minden intézmény és minden tagállam tudja most már, hogy Európai Uniós szinten is lehet kezdeményezéseket hozni, szakpolitikai, jogalkotási, gazdasági szempontból egyaránt, és az elkövetkező hetek során nagyon fontos lesz az együttműködés, legyenek önök kritikusak, támogassanak bennünket szövetségesként, mi mindenképpen szövetségeseik leszünk ebben a nagyon kényes, nagyon nehéz munkában, ami előttünk áll. Köszönöm szépen a meghívást. Grazie. Köszönöm szépen, igazgató úr. És Köszönöm, hogy főleg arra koncentrált, hogy ezekkel az aspektusokkal foglalkozzunk. Hiszen Európa számára döntő fontosságúak ezek a kérdések ezekben az időkben, hiszen válságban. Most pedig megkérném a Gréko igazgatóját, Wolfgang Raut, hogy foglaljon itt helyet a pódiumon, és szeretne arról beszélni, hogy az Európa tanács hogyan szeretné az átláthatóságot növelni a korrupció ellenes fellépésben? Parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ezen jeles bizottság előtt a Greco álláspontját és az Európa Tanács álláspontját vázolhatom. Mielőtt elkezdem az előadásomat, szeretném a Grekót bemutatni. A Grekó 1999-ben született, hogy az Európa Tanács hat korrupció ellenes eszközét ellenőrizze. Itt pedig nagyon fontos a korrupció elleni büntetőjogi egyezmény. Ez foglalkozik például a választási kampányok és a politikai pártok finanszírozásával is. 49 tagállamunk van, az összes európai tagállam a tagunk, ezen kívül az Egyesült Államok is tagunk. A Greco küldetése az, hogy megfigyelje a európai korrupció ellenes eszközök hatását és pedig különféle kiértékelések segítségével. Ezek a kiértékelések úgy néznek ki, hogy kiszállunk a helyszínekre, és ott tartunk vizsgálatokat, és így ország specifikus ajánlatokat tudunk megfogalmazni a helyszíni vizsgálataink alapján. Azonban ez nem minden. Mondjuk ez az első pillér. A második pillért pedig egy hatástanulmány, hiszen szeretnénk tudni, hogy igazából mi az ajánlataink eredménye. Nagyon könnyű ajánlatokat megfogalmazni, tanácsokat adni, de igazából az is fontos, hogy mi lesz belőlük. És így egy megfelelési eljárást is végrehajtunk. A Greco kiértékeli, hogy milyen intézkedéseket foganatosítottak az ajánlásaink alapján. A kiértékelési folyamat során a Greco megvizsgálja az adott helyzetet, elmondom például, hogy hogyan néz ez ki, tehát hogy eh, hogyan lehet eh, például különféle állami szervekhez eljutni, amennyiben korrupciógyanús ügyek vannak, eh, hogyan lehet a közigazgatás és a korrupció összefüggéseit felfedni. Nagyon fontos, hogy jogi személyekkel ne éljenek vissza korrupció céljából, és nagyon fontos az, hogy a korrupció, a szervezett bűnözés és a pénzmosás közötti összefüggéseket is felfedjük. Ez nagyon fontos téma, amely például a demokratikus intézmények stabilitása szempontjából döntő jelentőségű. 2012. januárjában indult be a negyedik kiértékelési szakasz, és itt Szlovénia, az Egyesült Királyság, Lengyelország volt a középpontban, decemberben pedig a Finnországgal, Észtországgal és Lettországgal foglalkozó jelentéseket publikáljuk. Most áttérnék az átláthatóság témájára hol lehet fellépni a korrupció előtt? Igazából mindenhol ez a megfelelő válasz. Nagyon fontos az, hogy tudatosítsuk a problémát, az információhoz való hozzáférést megkönnyítsük, ezen kívül erősíteni kell az ellenőrzést, és nagyon fontos az, hogy ösztönözzük az embereket, hogy lépjenek fel a korrupció ellen, ahol korrupció. Most hat területet szeretnék kiragadni. Először is nagyon fontos a közigazgatásban az átláthatóság. Az átláthatóság az egyik leglényegesebb eleme annak, hogy megelőzzük a korrupciót. Nagyon fontos az igazából független média. Ennek az az alapja, hogy a közigazgatásban lévő döntéshozatalnak figyelembe kell venni, hogy fel kell lépni a korrupció ellen. Ez pedig a legkönnyebben úgy oldható meg, hogy átláthatóan szervezik meg a közigazgatást. A Greco a kiértékeléseiben aktív módon szorgalmazza azt, hogy a polgárok minél több információhoz jussanak el a közigazgatás területéről, hiszen ez az átláthatóság egyik legfontosabb szempontja. Nagyon fontos, hogy egyszerűen hozzáférjenek az információkhoz a polgárok, mindenképpen el kell kerülni a hosszadalmas, bürokratikus eljárásokat, hiszen ezek során az információhoz való hozzáférés nem valósulhat meg. A polgárok például, amennyiben információkat kérnek a közigazgatástól, a hivataloktól, akkor joguk van ezt írásban megkapni. És pedig hosszadalmas folyamatok nélkül. Hogyha a polgárok ennek tudatában vannak, akkor ez már ösztönzi őket. Tehát az információhoz való egyszerű hozzáférés az egyik kulcskérdés. A második terület, a második példa, amelyről szólni, a Greco nagy figyelmet fordított azokra, akik korrupció gyanús ügyeket jelentettek az állami közigazgatásban és a magángazdaságban is hiszen a korrupció gyanús ügyeket jelentők a motorja a korrupció ellenes harcnak. Ők akadályozzák meg, hogy a szemét ne kerüljön a szőnyeg alá. Nagyon fontos az, hogy tippeket adjanak benfentesek. Tehát a benfentes információ felhasználható annak érdekében, hogy fellépjünk a korrupció és a visszaélések ellen. De ez nagyon fél, tehát nagyon fontos az információ adás a szervezett bűnözés elleni harcban is. Tehát a jó szándékú bejelentők, a jó szándékú informátorok kulcs szerepet játszanak a tevékenységükben. És mindenképpen meg kell akadályozni, hogy ezeket a személyeket diszkriminálják, vagy valahogyan megbüntessék. Nagyon lényeges az, hogy megvizsgáljuk ezeknek az embereknek a további sorsát, hogy mi történik velük akkor, amikor kiderül, hogy információkat juttattak el, hasznos információkat, korrupcióról szóló információkat a bűnüldöző szerveknek. Nagyon fontos harmadszor, hogy az átláthatóság meglegyen a választott képviselők esetében is. Nagyon fontos itt például a mentesség kérdése, hogy a mentességgel hogyan élhetnek vissza választott tisztviselők. Igazából, hogyha a nyomozás alól valaki mentességet kap, az mindenképpen akadályozza a jogállami elvek érvényesülését. Éppen ezért a Greco ajánlásokat fogalmazott meg, hogy azok a személyek, akik mentességet élveznek, ne élhessenek vissza, és hogy a mentesség felfüggesztése mindenki számára átláthatóbb legyen. Ez természetesen nem érinti például a parlamenti képviselők jogait, hogy kifejezzék a parlamentjükben a saját véleményüket. A negyedik példán a köztisztviselők kiválasztása elég gyakran titkos, elég gyakran nem átlátható. Az ilyen esetekben az átláthatóság hiánya általában a világos kritériumok hiányára vezethető vissza. És igazából egy megérdemelt pozíció helyére általában nem az érdemek alapján kerülnek be köztisztviselők, hanem különféle ismerettségek alapján. Ez pedig minden államra vonatkozik, és minden szervre. Az ötödik megjegyzésem fontos, hogy a különféle érdek, konfliktusok, különféle összeegyeztethetetlenségek esetében is átláthatóság legyen. A köztisztviselők vagy akár a parlamenti képviselők kötelesek bemutatni, hogy fennáll -e esetükben összeférhetetlenség, tehát valamilyen érdekkonfliktus. Az ilyen összeegyeztethetetlenségeket, vagy potenciális érdek ütközéseket mindenképpen jelenteni kell. Hiszen, hogyha ez rendesen működik, akkor ez nagyon jó eszköz lehet a korrupció ellenes harcban. Most a képviselőkre koncentrálok, hiszen ebben nagyon érdekeltek vagyunk a Grekónál. Elképzelhető, hogy összeférhetetlenségek vannak, és az összeférhetetlenségek pedig megakadályozhatják a képviselőket abban, hogy megfelelő módon ellássák feladatukat. Tehát éppen ezért itt is nagyon fontos az átláthatóság. Ez a Greco egyik legfontosabb feladata a jelenben. A képviselők harmadik félhez fűződő kapcsolatait is mindenképpen átláthatóvá kell tenni, hiszen ezen a téren is elválható az átláthatóság. És amennyiben összeférhetetlen kapcsolatokkal rendelkeznek a parlamenti képviselők, összeférhetetlen a lobbistákkal való kapcsolatuk, akkor ez mindenképpen vizsgálat tárgyát képezi majd a Greco számára. Most áttérek a hatodik és az utolsó példámra. Itt pedig a politikai pártok finanszírozásával, a politikai pártok anyagi támogatásával foglalkozunk. Elég gyakran az a helyzet, hogy nincsen megfelelő jogszabály a pártok finanszírozása, illetve a választások, a választási kampányok finanszírozása tekintetében. Ez pedig visszaélésre ad okot. A közvetlen pénzügyi illetve anyagi adományok elég gyakran átláthatósági szabályok tárgyát képzik, hiszen itt a párt tagságról vannak jogszabályok, itt szó van az adományokról, szó van az anyagi támogatásról. Néhány országban a támogatók személye rejtett marad. Tehát nincsenek olyan jogszabályok, hogy egy politikai donor kilétét megtudhassuk. Ez pedig kitárja a kaput a korrupció előtt. Sok országban nem léteznek szabályok, például a helyi választott testületek tekintetében, tehát a helyi önkormányzati politikusoknál. Ezen kívül számos országban megnehezítik azt, hogy hozzáférhessünk a politikai tevékenységet támogatók adataihoz. Ez azt jelenti, hogy számos tagállam igazából nem is fáradozik azon, hogy ezeket a hiányosságokat megszüntesse. Európa északi és déli része itt eltér egymástól. Európa északi részét általában úgy tekintik, hogy kevesebb a korrupció magas szinten, azonban el kell mondani, hogy például a pártok finanszírozása Nak tekintetében nem tesznek semmit, hogy átláthatóbbá tegyék a rendszert. És az északi országoknak is olyan helyzet, tehát az északi országokban is az a helyzet, hogy nem kielégítő az átláthatóság tekintetében. Tehát a Greco úgynevezett északi országokban is számos problémát talált az átláthatósággal kapcsolatban. Most végezetül pedig szeretném elmondani, hogy az átláthatóság nem az egyetlen eszköz. A korrupció és a szervezet bűnözés elleni harcban. Azonban egy nagyon fontos építőkocka. A korrupció megelőzése és a bűnüldözés ki kell, hogy egészítsék egymást, nem alternatívák. A nyomozás és az elítélés magas szintű korrupció esetében nagyon fontos, főleg olyan országokban, ahol az állampolgárok nagy száma minden nap találkozik a korrupcióval. Az Euróbarométerből pedig tudjuk, hogy ez az arány sokkal magasabb, mint ahogy gondoltuk volna a múltban. Tehát sokkal többen találkoznak a korrupcióval. Nagyon fontos tehát, hogy az egész politikai rendszer érdekében fellépjünk az átláthatóság mellett és a korrupció ellen. Ebben a politikai kontextusban tehát nem csak arról klímát javítsuk, hanem nagyon fontos az is, hogy a demokratikus intézmények stabilak legyenek. Hogyha országokban viszont azt látjuk, hogy alig mennek el az emberek szavazni, akkor elképzelhető, hogy azért van ez, mert a politikusok híre nem igazán jó. És így a demokratikus intézmények és a politikusok ázsióját is mindenképpen javítani kell. A jelenlegi munkájukban láthatják, hogy az Európa Tamács transnacionális szervezet bűnözés elleni fellépése több eredménnyel is járt, tehát például egy fehér könyvet is publikáltunk most a szervezet bűnözés ellen. Ezen kívül még szeretném azt is megemlíteni, hogy ennek a fehér könyvnek ajánlások lesznek az eredményei, hogy mit tegyenek az érintett országok. Biztos vagyok benne, hogy szinergiákra kerül majd sor az önök és a mi munkánk között. Most szinte lejárt a felszólalási időm, és még egy dolgot szeretnék kihangsúlyozni. Számunkra az egyik legfontosabb kihívás a korrupció elleni harcban, és most szeretném politikai, szervezeti kifejezéssel illetni ezt az együttműködés az Európai Unióval. Nagyon fontos az, hogy az Európai Unió is részt váljon a Greco munkájában. A Greco meg van győződve arról, hogy az Európai Unió szerepvállalása aktuális, és mindenképpen segíteni fog abban, hogy az antikorrupciós kívánságainkat jobban kielégítse. Tehát az Európai Unió és a Greco közötti szorosabb együttműködés mindenképpen ahhoz vezet majd, hogy ne legyen kettős mérce különféle antikorrupciós politikák esetében Európában. Biztos vagyok benne, hogy megtaláljuk a kielégítő megoldást, amennyiben az Európai Unió és a Greco hatékonyan együttműködik egymással. Úgy gondolom, hogy ez azzal az eredménnyel is jár majd, hogy a Greco ajánlásokat jobban alkalmazzák majd az európai országok a jelenlegi jogi helyzetben is. Ez pedig tökéletes példája lenne a korrupció ellenes szinergiában. Köszönöm szépen! Grazie, segretario generale. Ehm, Köszönöm szépen, főtitkár úr. Valóban az ön jelentésében felhívta a figyelmünket már többször egy olyan elemre, amelyet én nagyon fontosnak tartok. A pártok finanszírozásáról és a választási kampányok finanszírozásáról, valamint a választási költségek megtérítéséről van szó. Gyakran ezen elemeket az átláthatóság jegyében nem igazán domorítják ki, hogyha így fogalmazhatunk. Ugyanakkor nagyon fontos része ez annak, hogy a lakosság megbízon a, párt, a politikai pártokban, és ezzel növelni lehetne a közvélemény bizalmát. Nos, most akkor meg is adnám a szót először Matthew úr a néppárt részéről. Merci, <clears throat> merci Madame la Présidente. Eh bien... Köszönöm, elnök asszony. Nagyon nagy megelégedésemre szolgál, hogy a bizottság egy ilyen jelentést indított az EU-ban a korrupció helyzetéről. Sajnos csak az Európai Unióról szól ez a jelentés, azon túlmenően nem, de mindenképpen nagyon örülök ennek. Ön 120 milliárd eurót említett, természetesen ez nem egy fix összeg, gondolom, hogy nehéz számokról beszélni. Ön arról beszélt, hogy mennyire hitelesek az EU tagállamai, mennyire hisznek nekik, és hogy hát mivel korrupcióról beszélünk, konkrétan talán inkább lopásról kellene beszélni, az többet jelent, hiszen a korrupt emberek egyszerűen tolvajok. Jó, nagyon örülök annak, hogy a bizottság ezt a tanulmányt elkészítette, és várjuk már az eredményeit. Ezen kívül, de talán túlságosan korai ezt a kérdést feltennem, azt is szeretném tudni, hogy a korrupció nőtte, vagy esetleg visszaszorult, hiszen bizonyos tagállamokban, de a bizottság szint előálltak javaslatokkal a korrupcióra vonatkozóan. Tehát hogyha ez visszaszorult, vagy éppen, hogy teret nyert, különösen a 2008-as válság óta szeretném tudni, hogy a korrupcióra volt -e ennek hatása másrészt pedig, hogy a korrupciónak van-e közvetlen kapcsolata a szervezett bűnözéssel. Rau úr, nagyra értékeltem az ön előadását, ez nagyon komplett, különösen ami a pártok finanszírozását illeti, rendkívüli módon oda kell erre figyelni. Egy mondatot szerettem volna, hogyha nem mondott volna ki, mi szerint az, hogy a választásokon kevesen vesznek részt, ez azt jelenti, hogy a politikusoknak nem megfelelő a hitelük. Ne feledje el, hogy az európai választásokon való részvétel egyre alacsonyabb, ez nem azt jelenti, hogy az európai parlamenti képviselők korruptak lennének. Valóban bizonyos választásokon, bizonyos országokban a lakosság egy része valóban csalódott, mert korruptnak tartja a politikusokat. Ennek ellenére mi, az Európai Parlament képviselői nehezen tudjuk meggyőzni a lakosságot, hogy elmenjenek választani. Ez még persze nem azt jelenti, hogy mi korruptak lennénk. Persze azt sem mondhatom, hogy az összes Európai Parlamenti képviselőnek semmi köze nem lenne a korrupcióhoz, de azért figyeljen oda, hogy fogalmaz, kérem szépen. Köszönöm. A liberálisok részéről Newton Down úrnak adom el a szót. Köszönöm, elnök asszony. Köszönjük a két előadást. Rendkívül érdekes előadások voltak. Először is a bizottság felé. Megkaphatnánk az ön előadását nyomtatott formában, mert nagyon sok statisztika elhangzott, én ezt próbáltam leírni, de jó lenne, hogyha ezt megkapnánk írásos formában is. Köszönöm. Második kérdés. Úgy tűnik számomra, hogy az átláthatóság, ezt mindkét előadó elmondta, kulcskérdés. A felülről induló átláthatóság, globális korrupciós barométer, ez nagyon hasonlít az Euróbarométerhez, amit a bizottság készít, és nagyon sok eredmény hasonlít is. bizottságot, amelyet bevontunk a tanulmányba, ahol a kérdéseket feltettük a polgároknak. Egyik példa az ilyen kérdésre. Hogyan változott a korrupció szintje az ön országában, ön szerint? A világban az összes régióból Európa volt az, ahol 73%-a a polgároknak azt válaszolta erre, hogy ők úgy látják, úgy észlelik, hogy a korrupció problémái előretörtek és növekedtek. Egy másik kérdés az az, hogy mennyire gondolják, hogy az intézményekben a korrupció jelen van, és befolyásolja a munkájukat. Nos, ezen válaszokból az derül ki, hogy a politikai pártokat tartják a legkorruptabbnak a több intézményhez képest. kérdést, hogy tovább gazdagítsuk a módszerünket, és más perspektívából is megközelítsük a kérdést. 2011-ben nyilvánosságra hoztunk egy jelentést, átláthatóság az üzleti jelentéstételben. Ez a TRAP eszközünk, hiszen hogyha az üzleteknél, a vállalatoknál is felmérjük, hogy hogyan alakítják ki az ottani rendszerüket, az alapján tudjuk ellenőrizni azt is, hogy az általuk közzétett információk mennyiben foglalkoznak a korrupcióval. Érdekes megnézni, hogy ami az információ közzétételét előtti, három dimenzióból közelítettük meg ezt a kérdést. Először is, hogy az adott vállalat jelent-e a korrupció ellenes programjairól vállalaton belül, hogy milyen belső szabályok vannak arra, hogy a korrupció kérdésével foglalkozzanak. Második dimenzió pedig a szervezeti nyilvánosságra hozattal vagy terjesztés, és itt nem csak arról beszélünk, hogy egy nemzetközi cégnél az adott székhelyen mennyire foglalkoznak ezzel, hanem a lányvállalatoknál, a holdingokban mi a helyzet. És ez különösen fontos akkor, hogyha egy multinacionális vállalat az egész világon mindenhol jelen van. A harmadik dimenzió pedig a pénzügyi információ országonkénti vagy projektenkénti terjesztése. Tehát milyen jellegű fizetések vannak egy multinacionális vállalatnál, amikor külföldön vannak jelen, mennyi bevétel keletkezik egy adott országban, mennyi royaltit adnak az adott ország kormányának. Ezen tanulmány, amelyet tavaly hoztunk nyilvánosságra, nagyon érdekes volt, hiszen kimutatta azt, hogy nagyon sok vállalatnál a jelentéstételi teljesítmény nagyon alacsony. Van némi javulás, különösen ágazatokban, ahol ö, amely nagy nyilvánosságot kap, például az oligarcháknál és a ö, bányászat területén, de ami a pénzügyi szektort és a bankszektort illeti, az biztos, hogy ott nem megfelelő a jelentéstétel egyik dimenzióban sem. Itt a lista elejét láthatják. A jelentésünkben az összes vállalatot besoroltuk, az országonkénti besoroláshoz hasonlóan, csak itt vállalatokról van szó. És feljegyeztük azt, hogy a Statoil vagy a Rio Tinto, ahol nagyon nagy a civil társadalom részéről és az NGO-k részéről a nyomás, hogy nyilvánosságra hozzák az információkat ezen három kategóriában, ők valóban nagyon jó munkát végeztek. A jelentés alján, amit önök most nem láthatnak, található a China Construction Bank, Honda Motors, Bank of the Communications és a Bank of China tehát nagyon sok bank található a jelentés alján, és ők azok, akik nem hoznak eléggé nyilvánosságra információkat, és ezért a civil társadalom és más szervek nem tudják ellenőrizni, hogy mit is tesznek a területen. Ami a három dimenziót illeti, a korrupció ellenes programokról való jelentéstétel, itt azt látjuk, hogy hogyha a vállalatok többsége átlagosan tesz jelentést, ami a rendszeren belüli átláthatóságot illeti, 100-ból 45 vállalat jól ö, szerepel, de nagyon sok vállalat alig tesz erről jelentést a harmadik kategória, ami a legfontosabb számunkra, ez az országonkénti jelentéstétel. Azt látjuk, hogy 100-ból 41 vállalatnál igen alacsony szintű az ő teljesítményük. A tanulmányunk eredménye az, hogy a pénzügyi szektor az, ahol minden vállalat igen rosszul teljesít ezen a területen. A magánszféra után most a következő területhez értek, amit szintén kutatunk, ez a nemzeti szint a nemzeti irodáinkon keresztül. Néhány példát hoznék fel. Igen, keményen dolgoznak a csatlakozó országokban és az európai szomszédság országaiban az ottani irodáink és felmérik az előrelépést vagy a változást a kormány szempontjából évente, és általában éves korrupció ellenes jelentést hoznak nyilvánosságra. Ezt mi az Európai Bizottsághoz eljutatjuk. A civil társadalommal is konzultálunk, és reméljük, hogy így hozzájárulhatunk a helyi perspektíva szempontjából ahhoz, hogy az EU-ban a helyzet hogyan alakul. van még egy projekt, amit szeretnék most kiemelni. A Transparency International egy NIS-et is, tehát országos integritás tanulmányt készített 23 országban, Európában. Ezen NIS egy holisztikai kis, ö, megközelítést alkalmaz, megpróbáljuk felmérni, hogy mik a gyenge pontjai az integritási rendszernek egy országban. Megnézik az egyes pilléreket, amelyek az adott országban jelen vannak. Az igazságszolgáltatás, a végrehajtás, a közigazgatás, de az üzleti szféra, a média és a pártok helyzetét is, és megpróbáljuk felmérni, hogy vannak-e gyenge pontok, mert hogyha vannak gyenge pontok, akkor azt feltételezzük, hogy az adott országban a kormányzás színvonala nem megfelelő, és nagyobb a kockázata a korrupciónak. Ebben a jelentésben, amit most zártunk le, azt láttuk, hogy vannak bizonyos tendenciák egész Európában. Jelentős hiányosságok, de vannak ígéretes gyakorlatok is, ezt szeretném szintén kiemelni. A projektet az Európai Bizottság belügyi főigazgatósága is finanszírozta, ezért köszönet nekik. Itt vannak a legfőbb erősségek Európában. Ami a jogi keretet illeti a korrupció ellenes küzdelemben, ezek mindenképpen jó színvonalon vannak. A második pozitívum az az, hogy a közkiadások felügyelete szintén megfelelő, vannak különböző audit intézmények, és ezek komolyan kiállnak. Van néhány kivétel, Görögország, Portugália, Románia és Spanyolország, ahol ezek nem megfelelően működnek. A harmadik erősség pedig a választási eljárások, hiszen a legtöbb országban, kivéve Bulgáriában és Romániában megfelelően működik ez a rész. Szintén érdekesnek tartjuk, hogy egész Európában hat fő gyenge pontot sikerült beazonosítanunk. Ez megfelel annak, amit az előttem szólók is már elmondtak. Úgy láttuk, hogy a pártfinanszírozás nem megfelelően szabályozott Európában, tehát azt ajánlanánk, hogy megfelelő erősebb szabályokat kell bevezetni Európában. Ami pedig az európai pártokat illeti. Barozó elnökkel felvetettük a kérdést, egy reform elindult, hogy az európai pártok kérdését megoldják, és mi úgy gondoljuk, hogy a nyilvánosságra hozatali standardok az európai pártok finanszírozásában és a következő választásokra felkészülvén nem megfelelő szintű, különösen ami a tudományokat illeti, erről nincsen megfelelő információ. A lobbizás szintén problémás az európai fővárosokban és Brüsszelben is továbbá kell javítani a lobbizással kapcsolatos átláthatóságot. Évek óta kérjük, hogy kötelező lobby nyilvántartást hozzanak létre, ami az Európai Központi Bank hatáskörét illeti, ez megnőtt ezen a területen, és mi arra bátorítanánk az EKB-t, hogy az átláthatósági nyilvántartást európai szinten is erősítsék meg, hiszen így nagyobb a számonkérhetőség, és Frankfurtban például nagy lobbinyomást láttunk az EKB-ra. Ez egy új jelenség, és ezért fontos, hogy az átláthatósági nyilvántartást európai szinten megerősítsék harmadik kérdés pedig az, hogy a parlamentek nem a megfelelő erkölcsi sztendernek alapján járnak el. Ez Európában és itt Brüsszelben is fontos jelenség. Az Európai Parlamentnek új etikai kódexe van, ez rendkívül fontos anyag, de ezt most már végre is kell hajtani. Még mindig vannak hiányosságok ebben a kódexben, és erről zárt körben tárgyalnak. Mi azt reméltük, hogy esetleg erről a nagy nyilvánosság előtt is tudnak majd vitázni, például ami az ajándékokkal kapcsolatos szabályozást és más aspektusokat illeti. Reméljük, hogy a tanácsadó bizottság, amely az európai etikai kódex végrehajtásáért felelős, ezt meg fogja erősíteni. A negyedik ö, hiányosság az információhoz való hozzáférés, ötödik pedig nagy korrupciós kockázat van a közbeszerzés területén, az utolsó pedig a whistleblowing jelensége. Ezeket a területeket sikerült nekünk beazonosítanunk. Reméljük, hogy önökkel közösen folytathatjuk a munkát a korrupció ellen. Köszönöm. Grazie. Nagyon szépen köszönöm. Mittermeier asszonynak. Most pedig átadom a szót Krizikos úrnak. És ő pedig az UNODC nevében szól a korrupcióról és a gazdasági bűnözésről. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Nagyon érdekes előadásokat hallottunk most a korrupció méréséről, és a saját előadásomat azzal kezdeném, amit a többiektől hallottam, akik előttem szóltak. A korrupció egy nagyon tág fogalom. A korrupciót pedig nem tudjuk anélkül megfelelően mérni, és anélkül megfelelően kiértékelni, hogy ne. Ismerjük el, hogy a korrupciónak különböző tipológiája van. Tehát különféle formák vannak, különféle kapcsolatok, amelyeket mind meg kell vizsgálni, hogyha jobban meg akarjuk érteni a korrupciót különféle nemzeti kontextusokban. Csak is így tudunk a korrupció igazi hatásairól nyilatkozni. Másodszorban pedig eh, szeretném elmondani, hogy vannak intézményi mechanizmusokat, vannak intézményi mechanizmusok, amelyekre szükség van, amennyiben a korrupció ellen szeretnénk fellépni. Most az UNODC perspektívájából szeretnék szólni, hogy hogyan látjuk a korrupciót, hogyan mérjük a korrupciót, és pedig két szempontra koncentrálnék. Az első a korrupció mérése és kiértékelése, az ENSZ korrupció ellenes egyezményének alkalmazásánál, másodszorban pedig eh, a korrupció méréséről szólnék, és annak módszereiről. Kiinduló pontunk, ami az intézményes kérdéseket illeti, tehát itt az ENSZ egyezményének az átültetése esetében az, hogy egy korrupció ellenes, jogilag kötelező érvény egyezményről van szó, 2005-ben született, illetve 2005. decemberében lépett hatályba. Az átültetés pedig zajlik az ENSZ tagállamaiban de ez természetesen most a különféle nemzeti jogalkotások feladata, hogy megfelelő módon átültessék az egyezményt. Ami az egyezmény esetében fontos, az az eszköz összarchitektúrája, és hogy milyen intézkedések találhatók benne. Nagyon fontos a preventív jellege, azonban a nemzeti együttműködést is hangsúlyozza. Ez szorosan összefügg a korrupció tipológiájával is, amiről már az előbb szóltam, hiszen ez az egyezmény megelőző, preventív intézményeket tartalmaz, és szó van például a közbeszerzésről, a politikai pártok támogatásáról, ez a megelőzési oldalon van, a másik rész pedig a bűnüldözési rész. Tehát itt arról van szó, hogy milyen büntetőjogi jelenségek tapasztalhatók, és hogy ezek ellen hogyan lehet fellépni a különféle tagállamokban a saját jogrendszerük alapján, és pedig úgy, hogy a lehető leghatékonyabban fellépjünk a korrupció ellen. Most az intézmények részéről arra koncentrálunk, hogy a korrupció hatását felmérjük a részövő államokban, szeretnénk kimutatni, hogy mennyire megfelelőek a korrupció ellenes eszközök, hogy milyen hatékonysággal alkalmazzák az antikorrupciós intézkedéseket a különféle államok. Az egyezmény, mint említettem, jogilag kötelező érvényű az azt aláíró országokban, és ajánlásokat is megfogalmaztunk, hogy hogyan lehet az egyezményt minél jobban és minél hatékonyabban átültetni az államok jogrendszerébe. A jelenlegi architektúrát, a jelenlegi szerkezetet itt látjuk, ezen a fólián. Itt természetesen vannak különféle támogató testületek még, és ezek a támogató testületek munkacsoportok, és a munkacsoportok pedig a megelőzéssel foglalkoznak, technikai segítséggel, és a korrupcióban eltűnt javak visszaszerzésével. Ez pedig vonatkozik a korrupció összes formájára. Nagyon lényeges a javak visszaszerzése is. Néhány paramétert is említek majd ebben a tekintetben és az UNODC és a Világbank egy közös kezdeményezés keretében működnek együtt, hogy hogyan lehet eltulajdonított javakat visszaszerezni. Hiszen nagyon fontos az, hogy az egyes tagállamoknak is meglegyen a lehetősége, meglegyenek a technikai lehetőségeik, hogy bizonyos javakat visszaszerezzenek. De ez természetesen nagyon fontos az, hogy ezeket a javakat azonosítsuk, illetve a tagállamok azonosítsák. Hiszen elég gyakran ezek az eltulajdonított javak külföldön vannak. Emellett szeretnék még megemlíteni egy felülvizsgálati munkacsoportot is. Ez az eredményeket értékeli ki, és különféle országjelentéseket fogalmaz meg, átültetési kiértékeléseket, hogy az egyes tagállamok milyen ajánlásokat hogyan ültettek át. Ezt a mechanizmust a 2009-es Dohában tartott harmadik ülés fogadta el. Itt döntöttünk arról, hogy lesz egy jelentés felülvizsgálat, tehát hogy megvizsgáljuk a jelentéseket. Itt sikerült létrehoznunk egy olyan szerkezetet, hogy képesek vagyunk a jelentéseket különféle ciklusokra osztani. Az első ciklus a harmadik és negyedik fejezettel foglalkozik, a második pedig a második és az ötödik fejezettel. Ami a módszertant illeti, különféle információs források vannak, ez megint egy másik téma, ami nagyon fontos a korrupció mérése érdekében. Nagyon fontos az országoknak a saját jelentése, tehát az egyes országok is jelentéseket fogalmaznak meg. Így általában jobban együtt tudunk működni. nem csak állami szereplőkkel működünk együtt, nagyon fontos az, hogy bizonyos szakaszokban nem kormányzati szervekkel is együttműködjünk. Természetesen az állami szereplők is lényegesek, azonban nagyon nagy szerep hárul a nem kormányzati szervekre, az NGO-kra is. Közös megbeszéléseket is tartunk az NGO-kkal, és szorgalmazzuk őket, hogy minél gyakrabban vegyenek részt az eszmecseréken. Számos konzultációt folytatunk nem kormányzati szervekkel, hogy a megfelelő helyzetről képet tudjunk adni, illetve a nemzetközi együttműködés állapotáról. Az egész kiértékelési folyamat a korrupció hatásaira vonatkozik, tehát hogy milyen befolyása, milyen hatása van a korrupciónak. És, mint említettem, ez jelentéstevési folyamaton alapul. Átfogó módon próbálunk működni, és pedig úgy, hogy megfelelő konzultációkat tartunk az érintett ország képviselőivel, NGO-ival, valamint a jelentéstevővel. Ezek alapján megpróbálunk utána végkövetkeztetéseket levonni, amelyek alapján ismét ajánlásokat fogaz, fogalmazunk meg, az ajánlások pedig eljutnak az egyes tagállamokhoz, amelyek ezeket figyelembe veszik. Most az első ciklus harmadik évébe lépünk bele, és már elég sok információt sikerült összegyűjtenünk. A munka, illetve a ciklus első két évét már ki tudtuk értékelni, hogy milyen jellegű a korrupció, és hogy milyen intézkedéseket tesznek a tagállamok. Az adatainkról azt mondanám, hogy ugyanazokat a következtetéseket vontuk le, mint a többi megfigyelőhely. Mindenek előtt arról szólnék, hogy az Európai Unió tagállamaiban Megtörténtek a kiértékelések, azonban valamennyi inkonzisztencia is fellelhető. Tehát például a megbeszegetés elleni fellépésben. Tehát különbségek vannak az egyes tagállamok jogrendszereiben. És például itt az informátorok védelmére is vannak jogszabályok, azonban ezek a jogszabályok tagállamilag nagyon eltérhetnek egymástól. Ezen kívül az adatgyűjtés módszere is eltérő lehet a különféle tagállamokban. Itt olyan dolgokra utalnék, mint kölcsönös jogsegély, illetve kiadatási egyezmények. Tehát mindenképpen szükséges rendszeresebben gyűjteni az anyagokat. Így beszámolhatok arról, hogy a nemzetközi együttműködés már eredményeket mutat fel. Egy másik nagyon lényeges elem, amelyet felhasználhatunk a jelentések után, az, hogy milyen jellegű technikai segítség szükséges, hogy jobban összehangoljuk a fellépésünket. Nagyon fontosak ezek az elemek, amelyek a jelentési folyamat lényeges fázisát tartalmazzák. Tehát mindenképpen szükség van a technikai segítségre, és nagyon fontos az, hogy az eddig adataink alapján milyen jellegű legyen ez a technikai segítség az antikorrupciós politikában. A jogalkotás és a kapacitás építés is mind hasznot húzhat majd ezekből. Az ajánlásokból nagyon kevés az időm, és akkor itt rögtön áttérek a kiértékelés és a mérés második szintjére, tehát a korrupció szintjének, mérésének második szintjére. Amennyiben a megvizsgált országokról írt jelentésekről van szó, akkor itt meg kell különböztetnünk egy tudományos szintet és egy módszertani szintet, amelyet az UNOCD használ. Itt különféle módszerekről van szó, amelyekkel vizsgáljuk, hogy az állami és a magánszférában hogyan van jelen, milyen formában van jelen a korrupció. Itt a források az információ források nagymértékben eltérhetnek egymástól. Azonban nem csak a források különbözőek, hanem a módszerek is, amelyeket alkalmaznak az érintett szervek. Igaz, hogy a tudományos vizsgálat, amelyet az UNOCD használ, nem azon alapul, hogy hogyan fogják fel a korrupciót, tehát hogy hogyan élik meg a korrupciót az emberek. Itt tudományos megközelítést alkalmazunk, szakértők véleményeit értékeljük ki, statisztikai adatokat próbálunk feldolgozni, hogy egységes mutatók alapján jelezzük a korrupció jelenségét. Természetesen nagyon fontos a bizonyíték alapú megközelítés is. Az információgyűjtés úgy zajlik, hogy biztosak legyünk abban, hogy megfelelő, megbízható információink legyenek különféle forrásokból. Tehát a bíróságoktól, az ügyészségektől, korrupcióellenes hivataloktól kérjük be az adatokat. Ezeket pedig összedolgozzuk, kiértékeljük, és így kapunk használható számokat amelyek összehasonlíthatók a különféle szereplők különféle személyes tapasztalataival is. Ez egy bizonyos módszertan, amelyet az UNODC használ. És természetesen, ha erre vonatkozóan vannak kérdéseik, azokat nagyon szívesen megválaszolom. Tehát, hogy hogyan mérjük, hogyan értékeljük ki a korrupciót. Az utolsó megjegyzésem pedig az, hogy a módszerek tekintetében és a tudományos szint tekintetében is roppant lényeges az intézményi kontextus. Tehát, hogy hogyan ültetik át a jelentések alapja megfogalmazott ajánlásokat. Tehát itt egy fő útmutatásról van szó, fő útmutatási elvekről van szó, és nincsen nálunk például ország rangsor. Az egyik eh, nagyon fontos kritériumunk, az egyik nagyon fontos mechanizmusunk, hogy a rangsorolás helyett más módszert alkalmazunk, tehát az észlelési módszert. Mi pedig eh, megpróbálunk az országoknak segíteni hogy hatékonyan észleljék a korrupciót, és hogy hatékonyan lépjenek fel ellene. És pedig különféle intézkedések tekintetében. tekintetében. Természetesen pedig, amennyiben nincsen az adott tagállamnak kapacitása átültetni az ajánlásokat, akkor technikai segítséget is adunk. Most pedig köszönöm figyelmüket, és várom kérdéseiket. Köszönöm. Grazie al dottore Crisicos. Adesso apriamo il dibattito. Do subito. Köszönöm szépen. Most pedig következik a vita. Jákolino kollega kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Elnök asszony, három nagyon érdekes előadást hallhattunk. Nagyon érdekesek az ilyen meghallgatások. Mindenképpen szükségünk van egy csomó információra ahhoz, hogy mérhessük a korrupciót, és hogy megállapíthassuk, hogy mennyire súlyos a korrupció az egyes tagállamokban, és így összehasonlíthassuk a tagállamokat egymással. Azt is láthattuk, hogy milyen fontos a szakmai segítségnyújtás, e probléma kapcsán. Ezen a területen kevés szervezet van jelen, ahhoz képest, hogy milyen súlyos a probléma. Konkrét kérdéseket szeretnék feltenni, az első ez lenne, hogy hasznos lenne érdemes lenne látni, érteni, hogy a társadalom javainak mekkora része vész el a korrupció miatt, hiszen az egész közigazgatást behálózzák a korrupció szállai, ugyanakkor a magánszektor is érintett. Kínáról volt szó, miszerint a kínai cégek adják a legkevés, legkevesebb információt, szolgáltatják a legkevesebb adatot. Ez nagyon érdekes. Most felvetődik ugye az embereknek a rendszerbe vetett hitte, illetve a politikai pártok finanszírozásának a kérdése mindenképpen bele kell, hogy tegyük a jelentésbe. Meg kell vizsgálnunk a hatályos szabályozást, és azt, hogy milyen megközelítéssel élnek a különböző EU országokban. Hát nagyon hasznos lenne, hogyha erről kapnánk információt, hogy azt beletehessem a végleges jelentésbe. Aztán a számvevőszékek milyen szerepet játszhatnak a tagállamokban. Köszönöm szépen Jákolina úr, most az Alder részéről Newton Dunn úr következik, tessék. Köszönöm szépen ezt a három nagyon érdekes előadást. Igazából csak két kérdésem van. Az első mind a három előadóhoz szól, hiszen ugyanarról a témáról beszéltek különböző szempontból. Igazam van-e, hogyha azt mondom, hogy nincs abszolút kritérium azzal kapcsolatban, hogy mi a korrupció és mi nem korrupció, mindez nagyon viszonylagos. Láthattuk a TI listáján, hogy sereghajtó szerepben vannak a kínai bankok. Ez azt jelenteni, hogy a kínaiak nevetségesen teljesítenek, mi pedig teljesen nyitottak vagyunk a saját kritériumaink szerint. A második kérdés mind a három előadóhoz az önök tapasztalatai szerint mi változtatja meg a korrupció szintjét egy államban vagy egy régióban? Érdekes, hogy láthattuk, hogy a közvélemény korruptabbnak észleli Európát, mint korábban, pedig folyamatosan jogot alkotunk, ugye? Tehát mitől változik az a korrupció mértéke egyik évről a másikra, hiszen ezt nehéz látni. Köszönöm szépen, Mátyő asszony az EPP-től. Köszönöm, elnök asszony. Köszönet az előadóknak. Három különösen érdekes előadást hallhattunk. A Világbank és az Undok rengeteg mutatóról számolt be. A portáljukat meg fogom nézni. korrupciós indítékok feltárása után mi történik? Ilyenkor befejeződik a kifizetések folyósítása? hiszen mi politikusok igazából csak jogot tudunk alkotni, de önöknek milyen eszközök állnak a rendelkezésükre, mit tehetnek, illetve tudjuk, hogy tehetnek valamit, de megteszik-e. Mittermeier asszonynak az előadása nagyon érdekes lett volna, csak nagyon gyorsan mondta ön el, tele volt adatokkal. Ázsiában voltam ezen a nyáron, de nem Kínában. Három különböző idegenvezetővel volt dolgom. Jó, az EU-ban is van korrupció, de ebben a két országban elképesztő a mértéke az egyik elmagyarázta hogy császármetszéssel szül a felesége, és 200 dollárra van szüksége, de ahhoz, hogy a műtétet elvégezzék, illetve a felső oktatásba nem jutnak be a gyerekek, hogyha baksist nem fizetnek. Gyakorlatilag kis túlzással nap mint nap meg kell vesztegetni embereket. Nem mondom, hogy mi nem vagyunk korruptak, de abban a két országban, ahol én jártam, lázálom az élet az emberek számára, mert eleve az életszínvonal nagyon alacsony, és ráadásul folyamatosan ügyeskedni kell, hogy ki tudják fizetni a csúszó pénzeket. Nem is értem, hogy hogyan tudnak így élni, úgyhogy nagyon sok erőt kívánok asszonyom ez a küzdelemhez. Köszönöm szépen, most pedig Spittúr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kicsit késtem, elnézést kérek. Tudom, hogy ami a pártfinanszírozást illeti, Svédországban is van gond, de ez most már napirenden van. Az úr éppen kiment a teremből, de minden esetre sikerült előrelépni ebben a kényes kérdésben azért kényes a dolog, mert valamelyest információt kell adni arról, hogy hogyan szavaz az ember. Na mindegy, a lényeg az, hogy erőfeszítéseket teszünk. Az északi országok általában jobb imidzsel rendelkeznek, vajon miért? Az éghajlat miatt? A jóléti állam miatt? Az adók miatt? Nem, ezen csak nevetni tudunk, de hát nem Dánielről van szó. Szóval ez az észlelés vajon téves? De hát tavaly eh, mi is láttunk súlyos botrányokat, mi sem vagyunk angyalok. Egy másik kérdés. Bill is beszélt róla. Van-e közvetlen összefüggés a demokratikus nyitott társadalom illetve a nem demokratikus, nem annyira nyitott demokráciák és a korrupció között egyes nem annyira nyitott országokat is tekintenek sokszor kevésbé korruptnak. Na mindegy, nagyon érdekes volt, köszönöm szépen, és tudjuk, hogy ebben a házban mi is minnyáján többé-kevésbé korruptak vagyunk. Köszönöm. Köszönöm, Schmidt úr. Gomes asszonyéja. szó most. Mindenek előtt eh, Veronik Metyő kollégának szeretném mondani, hogy eh, nem kell Ázsiába utazni ahhoz, hogy ilyen helyzetekkel eh, találkozzon. Elég mondjuk Portugáliába utazni, EU tagállam, a trojka irányítja, Nos, ott is vannak rákbeteg, meg más krónikus betegségben szenvedő idős emberek, akik nem mennek már kórházba, mert nincs pénzük rá, illetve nem tudják megfizetni a kezelést, vagy ha meg tudnák a kezelést, akkor nem tudják megfizetni a közlekedési eszközöket. Szóval nem kell elmenni ehhez Ázsiába. Szeretném megkérdezni a legutóbbi panel előadóitól, Newton Dan kollega ugye már rákérdezett, hogy mi az, ami működhetne. Na most mi a helyzet a kitettséggel? Nem a legnagyobb probléma a büntetlenség? Én úgy gondolom, hogy a korrupció és a szervezett bűnözés esetében a büntetlenséget kellene felszámolni. Az igazságszolgáltatás nem tudja leküzdeni ezt, vagy azért, mert nincsenek eszközeire, vagy erejére, vagy azért, mert már eleve korrupt, beszivárgott a korrupció oda is. Tehát a kitettség az, vagy a feltárás, a nyilvánosság elé tárás az, ami a leghatékonyabb megoldás lehet. Mi nem lehet az összes adóparadicsomot nyilvánosság elé tárni a világban, és nálunk is. A korrupciót, a szervezett bűnözést így finanszírozzák ugyanis. Mit tesz mondjuk a világbank, hogy Delaware-t Washington DC-hez egész közel ugye a világbank az egész közel elhelyezkedő adóparadicsomot elszámoltassák. Teljesen abszurd, hogy törvényesen működhetnek. A trojka intervenciója alatt Portugáliában a, a tőzsdén jegyzett 20 cég közül 19-nek nem Portugáliában van a székhelye, 16-nak Hollandiában, 2-nek a Kajmán-szigeteken, 1-nek Svájcban. Csak egynek van Portugáliában a székhelye, és miért? Azért, hogy kevesebb adót fizessenek, hogy megkerüljék az adót. Egy negyedét fizetik annak, amit Portugáliában fizetnének, és ez törvényes. Ez elfogadhatatlan, abszurd. hogy ne is említsük azokat a különböző kombinációkat, amelyeket a harmadik világban korrupt módon végeznek ezek a cégek. Önök életbevágóan fontos szerepet játszanak, de az önökéhez hasonló szervezetek segíthetnének a médiának, hogy nyilvánosság elé tárják ezeket az ügyeket együtt kell működnünk nekünk, hogy ez létrejöjjön, és talán a legfontosabb az én szememben az, hogy a nyilvánosság elé kerüljenek ezek a dolgok. Köszönöm szépen, Gómez asszony! Úgy látom, hogy elég világosak a keretek, a kollégákkal nagyra értékeltük azokat az előadásokat, amelyeket hallhattunk, de talán még konkrétabb példákat is mondhatnának, még kézzelfoghatóbbakat, hogy tudjuk, hogy mivel dolgozhatunk a szakbizottság munkájában. Melyek azok az országok, amelyek érintettek, és milyen területeken és milyen módszert kell alkalmazni. Mátyő asszony például ázsiai országokról, Kínáról beszélt. Mi a szakbizottságunkban szerveztünk egy szerbiai utazást, és ott a terepen érzékelhettük a korrupciót a fegyveres erőknél is érvényesül, a rendőrök nyomorúságos fizetést kapnak, és hogyha megállítanak egy állampolgárt, pénzbírságot szabnak ki, de az állampolgár tudja, hogyha a felét készpénzben, csúszópénzben átadja, akkor a rendőr szemet húny a szabásértés felett, és zsebre vágja a pénzt. Utazásunk során rá kellett jönnünk, hogy ez teljesen hétköznapi, elterjedt dolog, egyfelől a megélhetést teszi lehetővé a korrupt emberek számára, másfelől teljesen elfogadott, ezt hallhattuk a bíráktól, ügyészektől is. De az Európai Unió országai ebből a szempontból nem különböznek olyan nagyon. Schmidt úr említette, hogy Svédországban sincsenek beoltva az emberek a korrupció ellen tehát nincsenek olyan területek a világban, amelyek mentesek lennének a korrupciótól. A Malmström biztos asszony különben nem beszélt volna a korrupciós csomag bemutatásakor egy olyan dologról, ami személyes véleményem szerint talán a legkisebb közös nevező, egy közös többszörös, 120 milliárd euró vész el az Európai Számvevőszék becslése szerint. A, a, ennek a fele, 60 milliárd Olaszországban. Metemeyer asszony bemutatta a besorolását az országoknak sereghajtó Bulgária, aztán ott van még Görögország is, és Olaszország is. Ezek EU tagállamok, olyan országok, ahol, ahol nagyon súlyos mértékű a korrupció. Azt kérdezték az előbb, hogy mit lehet tenni. Nos, mi politikusok a nyilvánosság elé kell, hogy álljunk, és el kell, hogy mondjuk, hogy eh, mi a helyzet, eh, pengellére kell állítani eh, azokat, akik felelősek egyes országok súlyosabban érintettek, mint mások. Mi különös felelősséggel bírunk politikusként. Hogyha országainkban probléma van, akkor meg kell oldani a problémát. Az, hogyha az ember nyilvánosság elé tárja, hogy milyen problémák vannak az országában, azáltal nem árulja el az országát, inkább segít ezzel. nem az a szándék, hogy szégyenkezzenek emiatt az országban élők, az állampolgárok azért választottak bennünket, hogy javítsuk a helyzetet, mielőtt még olyan helyzetbe jutunk, ami visszafordíthatatlan. Tehát nem megbejegyzésről van szó, azt kérem, kedves kollégák, hogy beszéljenek részletesebben. Az Európai Uniót említették, és most tényleg azt kérném, teljesen pozitív légkörben, hogy ne próbáljuk takargatni a valóságot, hanem érdemi munkát végezzünk, célokat tűztünk magunk elé, gyakran vetődik fel, hogy milyen nehézségek vannak, Tegnap is volt erről szó. Az igazságszolgáltatási rendszerek harmonizációja nagyon nehéz, tudjuk ezt nagyon jól, de hogyha nem állunk készen arra, hogy téglánként, apránként felépítsük ezt a struktúrát, rendet tegyünk magunknál, és itt a tagállamokra gondolok, meg az egész EU-ra, akkor hiába beszélünk, minden hitelünket el fogjuk veszíteni. Példát kell statuálnunk, határozottnak kell lennünk, hozzá kell nyúlni a dolgokhoz, nem csak öncélúan. Szükségünk lesz önökre. Általános előadást tartottak, kérem, mondják most el, hogy melyek azok az EU tagállamok, és mindegy, hogy megbélyegezzük -e ezzel a kormányokat, nem ez érdekel bennünket itt a különbizottságban. Mi azt szeretnénk, hogyha pontos keretekkel rendelkeznénk, és tudhatnánk eh, pontosan, hogy melyek azok a témák, amelyek túlságosan felszínesen ö, tekintettünk csak át. Tehát kérem, hogy legyenek nagyon nyíltak, és részletesen, még részletesebben ö, beszéljenek arról, amit már ismertettek. Rekenatini asszony. Uh, Köszönöm szépen. Megpróbálom a lehető legkonkrétabban megválaszolni a kérdéseket, és pár percet töltenék azzal is, hogy foglalkozzak a feltett kérdésekkel is. A feltett kérdések olyanok, amelyekkel én nap mint nap küzdök. Emlékezzenek rá, hogy milyen a szerepem, hogyha egy ügynökség képviselőjeként elmegyek egy országba, és el kell, hogy mondjam, hogy ami a korrupciót illeti, a Világbank ezt az országgal nem vetheti fel. Az ország Mi ezt nem tehetjük bizony, a kormányt kell megkérni, és a világ minden kormányát val ez a helyzet. Mi korrupcióról beszélhetünk, de, és ez a legfontosabb kérdés, egy kapcsolatban én felvethetem azt, hogy van lehetőség a párbeszédre, de akkor felkérnek arra, hogy elmenjek oda, és konkrétan beszéljek arról, hogy hogyan tudjuk ezt kezelni. És ami Matyi asszony felvetését illető, hogy mit tegyünk. Ebben az esetben leállítjuk a finanszírozást, vagy mi a stratégiánk, hogyha egy országról kiderül, hogy nem megfelelően viselkedik. Mi mindig fenntartjuk a kapcsolatot, akármi is legyen, hiszen emlékezzenek rá a világbank helyzete más. A mi célunk, hogy a szegénységet felszámoljuk. Tehát öt évvel ezelőtthöz képest, amikor is komoly vita volt arról, hogy mit is tegyünk, néhányan azt gondolták, hogy le kell állítani a források átutalását egy, adonors, egy adott országba, hogyha azt nem használták fel megfelelően, vagy legalábbis szabványokat vezessünk be. Úgy döntöttünk, hogy valamilyen szinten fenntartjuk a kapcsolatot, hiszen nagyon gyakran pont a legszegényebbek és a legkiszolgáltatottabbak fizetik meg ennek az árát. És tényleg nem ugyanolyan jellegű országokról van szó, mint az európai országok. Ott egészen más a valóság. Tehát a világban a kormányok képviselik magunkat a bankban, és valóban a jelenlegi idők jele, hogy a politikai szándék az, hogy komolyan veszik ezt a kérdést. Technokrataként a világbankon belül nekem tehát most már vannak alternatíváim. És most ezt konkrétan hadd mondjam el, hogy milyen lehetőségeink vannak. Hogyha egy országban korrupció van, és higgyék el nekem, hogy ahova én elutazok, pont ott lehet látni azt, amiről beszélünk, nos, mit teszünk? És miért látjuk, hogy különböző korrupciós szintek vannak, még Európán belül is a tagállamok között. Itt vannak bizonyítékaink és tapasztalataink arra vonatkozóan, hogy egy bizonyos ország mit tehet. A kitettség, vagy az átláthatóság, a párokkal vagy partnerekkel való végrehajtás, hiszen hogyha a kitettség önmagában megvan, de nincsen ennek következménye, akkor ez nem segít. Tehát a kettőt együtt kell alkalmazni. Hogyha a korrupciót úgy fogjuk fel, hogy ez a közférában mindenhol jelen van, akkor nagyon fontos megint csak a számonkérhetőség. És hogy mit értek én ez alatt? A közférában közalkalmazottaknál úgy kell, hogy működjön a közalkalmazotti viszony, hogy érdemekre alapuljon, és ez a rendszer átlátható kell, hogy legyen minden szempontból abból, hogy az erőforrásokat, a pénzügyi forrásokat, a humán erőforrást és az információkat hogyan használják fel. Tehát, hogyha leülök a kormányokkal tárgyalni, és most Kairóból jöttem vissza, ahol több közelkeleti keleti kormány képviselőivel tárgyaltunk, akkor ezt mondtam nekik. Ellenőrizzék, hogy milyen politikai kötelezettségvállalás van, hogy mit tegyenek és meddig akarnak elmenni, és ezt kell támogatni. És utána kell megnézni, hogy arra akarunk-e koncentrálni, hogy azon javítsunk, hogy a humán erőforrásokat hogyan kezelik, az önök közalkalmazottait hogyan kezelik, vagy azzal, hogy a közbeszerzések hogyan mennek, és ezt akarjuk átláthatóbbá tenni, és utána ehhez következményeket csatolunk, hogyha kiderül, hogy a folyamatban bármilyen szabálytalanság van. Hiszen az, hogy minden információ rendelkezésre áll, de hogyha nincsen utána semmilyen szankció vagy közve, következmény, az még nem segít nekünk. És itt láthatjuk a különbségeket. Az európai országokban, ahol képesek voltak elérni, hogy kevesebb legyen az ilyen jellegű viselkedés kihatása azon országok, ahol a törvényeket betartják. Nagyon fontos a civil szervezeteknél a globális integritásra vonatkozó mutató. A végrehajtásban a hiányosságok nagyon fontos mutatója annak, hogy a korrupció egy adott országban milyen szinten van. Ugandában például, ahol a jogalkotás szerint az eredmény nagyon jó, a végrehajtás nagyon hiányos. Tehát ott vannak a törvények a könyvekben, csak senki sem használja őket. Mi ennek az oka? Nos, egy további fontos elem a különbségek megértésében, és ebből is láthatjuk, hogy mennyire összetett a munka. Vannak olyan országok, ahol kevésbé nagy a korrupció kockázata, és ez gyakran kapcsolódik a kapacitáshoz, hogy egy adott országban milyen a kapacitás. Hogyha a számonkérhetőség megfelelő, és hogyha biztosítjuk azt, hogy az információt fel is használják, akkor ehhez megfelelő kapacitásra van szükség az adott országban. Ez nagyon fontos, és ezért szorosan együttműködünk. Hogyha megnézzük, hogy egy korrupcióellenes reformcsomag hogyan áll össze, akkor arra figyelünk oda, hogy az országnak lehetővé tegyük azt, hogy felmérjék a korrupciót, megértsék, hogy milyen kapacitás kiépítési problémák lehetnek, és megfelelő opciókat adjunk a kezükbe az átláthatóság, a számonkérhetőség, az információhoz való hozzáférés területén, és ezt végrehajtaniuk is szükséges középtávon. Hogyha megnézzük, hogy mi a válasz arra a kérdésre, hogy miért hallunk sokkal többet erről Európában vagy az Egyesült Államokban. Ezek olyan jelenségek, amelyek mindig is jelen voltak. 20 évvel ezelőtt, amikor iskolába jártam, azt mondták, hogy erre a, ahhoz van szükség, hogy a gazdaság működjön. Tehát a bizniszre mindig szükség volt, ahhoz, hogy sikeres legyen az én bizniszem vagy vállalkozásom, Szükség van a korrupcióra. Húsz évvel később egészen más a megközelítés, és sokkal többet beszélünk róla. Ezért nagyobb a nyilvánosság és a közvélemény figyelem felkeltése is. Hogyha megnézzük a kitettség kérdését, valóban a kitettséggel lehet a büntetlenség ellen, a mentesség ellen fellépni. Ezzel kapcsolatban a világban van sok anyaggal rendelkezem, és ezt szívesen kiadom, több példányt elhoztam. Minden adatot felhasználunk, és megpróbáljuk megérteni, hogy milyen mértékben például egy ország közigazgatásában milyen uh, non-disclosure megállapodások vannak a bevételre vonatkozóan, vagy uh, hogy mennyire alkalmazzák a meglévő szabályokat. Hiszen, hogyha ezen jogszabályokat nem alkalmazzák, nem hajtják végre, akkor még akkor is, hogyha a korrupció kockázata nagy, akkor is tudnak reagálni a korrupcióra. És hogyha a korrupció kockázata megvan, hiszen ez minden országban mindig megvan és fennáll, soha nem nulla százalékon kell elképzelni egy adott országban a korrupciót. Úgy kell felfogni ezt az országot, hogy a rendszere olyan legyen, amely minden potenciális kockázatra reagálni tud hiszen a korrupció mindig előjön, és mindig átalakul, és mindig új módszereket, megoldásokat találnak arra, hogy megkerüljék a jogszabályokat. Ez egy illegális munkához hasonlatos. Ami azt a kérdést illeti, hogy a két privát ügynökök között mi a kapcsolat, és hogyan lehet meghatározni a korrupciót. Amikor a korrupcióról gondolkozunk, és most eh, Javolino úr megjegyzéséhez térnék vissza, hogyha valaki egy köztisztséggel él vissza azért, hogy magán nyereséghez jusson, nos valóban nagyon fontos kérdést vetett fel, miszerint két magán egység között hogyan lehet korrupció, és ez mennyiben tudja torzítani az ország gazdaságát. Csak most nemrég kezdtünk el gondolkozni erről a kérdésről, és megpróbáljuk meghatározni és megérteni, hogy milyen mechanizmussal lehetne csökkenteni vagy leállítani ezt a folyamatot. Ugyanezen elv alapján, mint amit már korábban is bemutattam, de sokkal kevesebb a példa. Átláthatóság, számonkérhetőség, ezek mind érvényes megoldások, de konkrétan van több olyan példám is, ahol azon mechanizmusokat vizsgáljuk, hogy hogyan lehet a korrupciót egy köztisztviselő és egy magánszemély között. Két magánszemély vagy egység között sokkal kevesebb példánk van, és sokkal nehezebb megfogni, hogy itt miről is van szó. Ami pedig a kapcsolatot illeti a korrupció és a demokrácia között, egy kolléga vetette ezt fel, ez teljesen homályos. És valóban nagyon szívesen beszélnek erről részletesebben. A szám, Európai Számvevőszék fő számvevője szerint az intézmények felügyelete rendkívül fontos. Tehát, hogyha egy ország reformjai vizsgáljuk, akkor nem csak azt akarjuk kiemelni, hogy a közigazgatás központja, amely közszolgáltatásokat nyújt, ezt is meg kell nézni a költségvetésben, de azt is, hogy milyen felügyeleti szerv tud ebben segíteni. És nagyon fontos kérdés, amiről az elnök asszony is beszélt, hogyha meg kell néznünk az országokat, az erre vonatkozó adatokat mindenki megszerezheti. Itt 44 mutató van a világ minden országára, és a bizottság és a jelentés szempontjából is ezt nyilvánosságra hozzuk, és nagyon szívesen átadjuk. Ha megnézzük bármelyik európai országot, és nagyon sok példányt hoztam, én Peru példáját hoztam fel, mert ott dolgoztam, megnézhetjük a perui mutatókat, és megérthetjük ez alapján, hogy milyen problémák vannak, és milyen komoly problémák vannak. Ez segíthet. Sajnos nincsen egy olyan ország, nem azért, mert nem akarok állást foglalni velük kapcsolatban, hanem azért, mert egészen különböző féle korrupciók léteznek, és lehet, hogy egy országban mondjuk az egészségügyben a korrupciót sikerült visszaszorítani, vagy az igazságszolgáltatásban, de nem a kitermelő iparágakban. Úgyhogy, hogyha megnézzük, nagyon fontos, hogy egy országra vonatkozóan jó példát hozzunk fel, és hogyha ezen példákat megnézzük, akkor ezt kell utána értelmezni és más országokra is alkalmazni. És vannak nagyon jó példák erre, nagyon szívesen állok a rendelkezésükre. Köszönöm szépen, most pedig Mittermeier asszony kap szót. Köszönöm szépen. Ami a korrupció szintjének a változásáról elmondható az NGO-k perspektívájából, akkor elmondhatom, hogy nagyon fontos az, hogy meg kell értenünk a korrupció lényegét. Nagyon fontos az, hogy a csúcsról jöjjön jelzés, tehát egy államfőnek minden gyanú felett kell állnia. Nagyon fontos az erős intézmények megléte, amelyek a közkiadásokat ellenőrzik, nagyon fontosak a független korrupció ellenes hivatalok, ügynökségek is. Ezen kívül kötelező szabályokra van szükség, amelyek tiltják a korrupciót, tiltják például az adományokat, a megveszegedést, ahol nagyon szigorúan szabályozzák a politikai pártoknak juttatott adományokat, a kampány segítségeket, és így tovább. Ezek azok a dolgok, amelyeket mi rendre ajánlunk, amikor felmerül az a kérdés, hogy mit lehet tenni a korrupció ellen. Kínára is vonatkozott egy kérdés, a világ összes cége csak is akkor vizsgálható, kiértékelhető, hogyha adataink vannak. Tehát szükségünk van olyan cégekre, testületekre, amelyek jelentenek a saját antikorrupciós programjaikról is. Azonban nagyon fontos az is, hogy tudjuk, hogy külföldön milyen üzleti normákhoz viszonyulnak, hogyan viszonyulnak az üzleti normákhoz. És itt is természetesen globális normákra van szükségünk ez vonatkozzon a kínai bankokra és vállalatokra is, tehát nekik is meg kell felelni az antikorrupciós normáknak. Ez nagyon fontos. Hiszen csak is így tudunk egyenlő feltételeket teremteni mindenkinek. Különben, ha vannak kivételek, akkor nem működik a korrupció ellenes fellépés. Tehát például az Egyesült Államokban megvan a Dodd-Frank törvény, amelyben kötelező a cégeknek jelentéseket benyújtani, az Amerikában bejegyzett cégeknek, hogy hogyan küzdenek a korrupció ellen. Az Európai Unió is jó úton van, hogy ugyanilyen szabályokat foganatosítson. A bizottság új szabályokat tervez a cégek számára, hogy hogyan jelentsék a korrupció ellenes intézkedéseiket. Egy fél órája szavaztak ezekről a szabályokról. Üdvözöljük azt a tényt, hogy az európai parlamenti képviselők is nagyon erős antikorrupciós jogszabályokat követelnek az olaj és a gáz ágazaton belül. Egy kicsit közelebb kerültünk az együttes döntéshozatalban ahhoz, hogy a vállalatok a külföldi ügyleteikről is jelentéseket nyújtsanak be, tehát hogy milyen pénzmozgás van a külföldi helyszíneken. Ez vonatkozik a bankszektorra, az erdészetre, mezőgazdaságra többek között. Véleményünk szerint az Európai Parlament is nagyon jó úton van, hogy elfogadja ezeket a szabályokat. Természetesen a tagállamokra is figyelnünk kell, hogy ne higítsák fel ezeket az európai jogszabályokat, amelyek nagyon szigorúan előírják a cégeknek a jelentési kötelezettséget. Természetesen örömmel adunk további információkat, felkereshetik a honlapunkat, ott a kutatásainkat, az eredményeinket is nyomon követhetik, és e-mailünk is van. Köszönöm szépen! Akkor most átadjuk Dedos úrnak a szót. Köszönöm szépen! Önök azt mondja, sok kérdést kaptam, alapvető kérdéseket, lényegeseket. Minden nap azzal küzdködünk, hogy a megfelelő válaszokat is megtaláljuk ezekre a kérdésekre. Az a kezdeném, hogy a magánszemélyek közötti korrupcióról szólok néhány szót. Jakorinno úr tette fel, nagyon fontos, ez a kérdés nem csak a közférában van korrupció, nem csak a közférában kell az országoknak a korrupció ellen fellépni, hanem a magánszférában is jelen van a korrupció, és természetesen ezek ellen is fel kell lépni. Tehát az Európa Tanácsban létezik egy egyezmény, az Európai Uniót tekintve, amely a magánszférában felelhető korrupcióval foglalkozik. Van eh, szankcionálási lehetőségünk is bizonyos országokban. Szeretném még megemlíteni, hogy mi nem azzal a mechanizmussal dolgozunk, hogy eh, szankciókat foganatosítsunk, amennyiben eh, nem felelnek meg az érintettek az előírásoknak. Azonban jelentjük a hiányosságokat, a deficiteket, és Kanati asszony is említette, hogy figyelembe kell vennünk azt is, hogy az állampolgárok hogyan viszonyulnak a korrupcióhoz. Figyelembe kell vennünk a különféle felelősségi szinteket. Tehát Együtt kell működnünk a különféle nemzeti szervekkel, annak érdekében, hogy a problémákat megoldjuk. Legyen ez a jelentési rendszerben, legyen ez a bűnüldözési, vagy a jogszabály alkalmazási szinten. Tehát itt van a korrupció kihívása. Számunkra pedig nagyon fontos, hogy publicitást kapjanak ezek az ügyek. Tehát, hogy a közvélemény megfelelő módon informálva legyen a korrupcióról és a korrupciós jelenségekről. Így rendre publikáljuk az interneten a jelentéseinket, a különféle országok korrupciós helyzetéről szóló jelentéseket. Itt információkat találunk a problémákról, a hiányosságokról, azonban természetesen ajánlásokat is megfogalmazunk az országok számára, hogy hogyan léphetnek tovább. Természetesen a publicitást, a nyilvánosságra hozatalt kombinálni kell intézkedésekkel is, annak érdekében, hogy kezelni tudjuk a problémákat. Azonban ez viszont már ugyanúgy, mint a bűnüldözés, nemzeti kompetencia azonban segítünk a különféle nemzeti intézményeknek a probléma leküzdésében. Ami a az Európai Unió nemzeti jogrendszereiben megtalálható, különbözőek a mechanizmusok. Azonban említettem már a saját módszerünkről, hogy mi nem rangsorulunk. Mi azonosítunk bizonyos jelenségeket bizonyos országokban, azonosítunk problémákat régiókban is, és ezek alapján, az adatok alapján fogalmazunk meg jelentéseket, és a jelentések alapján pedig további ajánlásokat. Tehát nagyon hasznos információkat gyűjtünk, annak érdekében, hogy megfelelő képet kapjunk arról, hogy hol jelentkeznek a problémák, milyen technikai segítséget nyújthatunk, milyen probléma leküzdésére. Tehát például itt van Szerbia példája. Nemrég látogattuk meg Szerbiát, és jövő héten is elmegyünk. És itt a nemzetközi és a nemzeti szervek együttműködésére van szükség. Vannak jelentések különféle szervektől, amelyek Szerbiában jártak, járnak, megfigyelik a helyzetet és kiértékelik. Más mechanizmusok is léteznek, és természetesen együttműködhetünk, hogy azonosítsuk például Szerbia problémáját, és megnézzük, hogy a szerb hatóságok hogyan lépnek fel a korrupció ellen. Tehát miért néznek bizonyos országok jobban ki korrupciós ügyekben? Tehát nem hinném, hogy a klímának köze van ehhez, ez gyakran kulturális kérdés is. De mindenképpen hatékony intézkedéseket kell létrehoznunk. És örülök, hogy antikorrupciós források is lehetőséget adnak a korrupció ellenes fellépésre. Nagyon fontos az intézményi keret. Egy olyan intézményi keretre gondolok természetesen, amely működik, amely elszámoltathatósági normákat fogalmaz meg. Nézzük meg, hogy milyen változások vannak a korrupció szintjein. Milyen konkrét témákat lehet említeni bizonyos országokban, antikorrupciós szinten. Mindenképpen figyelembe kell vennünk a korrupció szintjének mérésénél a politikai akaratot is. Hogy az adott országokban milyen politikai akarat létezik, hogy fellépjenek a korrupció ellen. Nagyon fontos a jogi keret, nagyon fontos, hogy a civil társadalom hogyan vesz részt a korrupció elleni harcban. Amikor problémák vannak bizonyos szinteken, akkor változások vannak, abban a tekintetben is, ahogy a nemzeti szervek kezelik a korrupciós ügyeket. És az ország jelentésekben mi is hangsúlyozzuk ezeket. Főleg olyan ország, ahol a politikai akarat nincsen olyan szinten most, mint esetleg a korábbi évek során. Uh, the definition... Ami a korrupció fogalom meghatározására vonatkozik, és Kínára visszautalnék az UNOCD uh, jelentéseire és a mechanizmusaira, amelyekkel a korrupció ellenes intézkedéseket értékeljük ki. Figyelembe kell vennünk, hogy a tendenciák milyen szinten mozognak, meg kell figyelnünk, hogy milyen jogi, politikai, kulturális különbségek vannak az országok között, és a jogi hagyományok is nagyon fontos szerepet játszanak. De mindenképpen egyensúlyt kell kialakítanunk itt a különféle eltérő jelenségek között. Nagyon fontos az, hogy megfeleljenek a nemzeti normáknak az intézkedések, amelynek természetesen az ENSZ egyezménnyel is egybe kell vágnia. Úgy gondolom, hogy ez lett volna röviden, amit szerettem volna elmondani összefoglalásképpen. Köszönöm. Grazie, c'era un'osservazione, voleva fare, voleva intervenire l'onorevole Mattie, prego. Köszönöm szépen. Mátyő asszony kíván hozzászólni. Igen. Rekenati asszonynak szeretném elmondani, hogy Gomes asszonynal Afganisztánban jártunk 5 évvel ezelőtt az Európai Parlament delegációja részeként, EU-Afganisztán vegyes bizottság részéről, én pedig a Kókóbű részéről jártam ott. Az európai pénzek felhasználását vizsgáltuk. Igazából nem sikerült az éjségünket kielégíteni. Az afgán kollégák pontosan azért hívtak, mert azt mondták, hogy az a gyanú, hogy nem minden pénz jut el a célállomásra. Nagyon sok szerepvállaló van, nagy civil szervezetek, és igazából az történt, hogy azt mondta egy sor NGO, meg az Európai Bizottság is, hogy a Világbank gyűjti a pénzt, úgyhogy nem lehet olyan súlyos korrupcióról szó, mert a Világbank felügyeli az egész folyamatot. Tehát ezt mindenképpen meg akartam említeni. Óriási a felelősségük önöknek, morális felelősségük, mert ilyen hitelük van a terepen, hogyha a korrupciót feltárták, akkor érdemes Um, az utómunkálatokat is elvégezni. Tudom, hogy bizonyos országokban nagyon nehéz ez, de miért ne zárnák el a csapokat időnként, amikor kiderül, hogy korrupció van egy ilyen országban? Tudom, hogy nem könnyű ezt megvalósítani, sok sikert kívánok hozzá, de a donorok, illetve a helyben működők az önök imidzse mögé bújnak. Ezt akartam csak elmondani. Newton Dan úr is röviden hozzá kíván még szólni. Igen, nagyon röviden mind a hármójuknak szeretnék köszönetet mondani, nagyon érdekes, pontos válaszokat kaptunk, és a ti kolléganő itt ül, beszél hozzánk, és közben az iPad-en megjelent egy sajtóközlemény, amit ő adott ki egy másik bizottságban folyó munkáról. Hát fantasztikus. Transparency International-nek kell, hogy hívják, eh, hogy ilyet tudjon tenni. Eh, nagyon eh, fontos, hasznos dolgot említett Matyő asszony. Én is akartam róla beszélni, csak elfelejtettem. Szóval donor fejlesztési szervezetként mindenképpen példát kell mutatnunk abban, hogy hogyan kezeljük az erőforrásainkat, és hogyan működünk együtt a kormányokkal. Mindig hangsúlyozom a kollégáknak, hogy nemzetközi köztisztviselők vagyunk de köztisztviselők, közpénzből dolgozunk, és felelősek vagyunk a felhasználásáért ennek a közpénznek. Hmm, sajnos csak az elmúlt nyolc évben, de igenis zajlik az a folyamat, amit említett a Világbankon belül. Most van egy külön részlegünk, amely a pénzek kezelését monitorozza. Hogyha bárki a világon gyanúval él, egy magáncég, egy újságíró, egy döntéshozó, mint maguk, arra gyanakszik, hogy a világbank által kezelt bármilyen pénzt nem megfelelően használták fel, akkor képzett vizsgálóink, nyomozóink vannak, akik eh, elvégzik a vizsgálatot, és eh, szankciók eh, is rendelkezésre állnak, illetve egy bár lista is, egy tiltó lista, amin cégek is szerepelhetnek adott esetben. Nagyon nagy erőfeszítéseket teszünk mert azt eh, tapasztaljuk, hogy eh, hogy más fejlesztési ügynökségek is figyelembe veszik a tiltó listánkat, az Interamerica Fejlesztési Bank, az Ázsiai Fejlesztési Bank is például, és ez igen fontos, hiszen így mi elszámoltathatóak vagyunk, és ahogy a tiájos kollega mondta nagyon fontos a felülről jövő szándék, azok közé tartozunk, akik változást akarnak és készen állnak arra, hogy példát statuáljanak, különben nagyon nehéz lenne egy országban változást, fejlődést elérni, párbeszédet folytatni. Ez nagyon fontos új politikánk is van, a tekintetben, hogy a vállalások, a szerződések, minden dokumentum átlátható legyen. Itt próbáljuk megváltoztatni a korábbi rendszert, a fejlesztés korábbi rendszerét. Például Elefántcsontparton és így járunk el. Itt van a projekt, erről állapodott meg a kormány és a világbank, bárki megnézheti, hogy mik a feltételek, mennyi pénzt adunk, és kérdéseket is feltehetnek, amikre válaszolunk. Szélesebb körű vita, meg kell próbálni megérteni, hogy a korrupcióval eh, azért kell foglalkoznunk, hogy a fejlesztés megvalósulhasson, anélkül ugyanis nem valósulhat meg a civil társadalom, a magánszektor és mindenki más bevonása nélkül nem tudjuk elérni azt a hatást, amire törekszünk, ezért nagyon fontos ez. Az országok azt mondják, nagyon érdekes. Ez a tiltó lista esetleg átvehetjük-e az országunkban? Tehát most már a saját bűnüldözésük is használja azt, a listát, amit mi készítettünk, két-három-tíz évre kirekeztik őket, mármint a listán szereplőket, bizonyos folyamatokból. Fontos, hogy az állampolgárok is értsék, hogy mire lehet használni ezt az információt. Ez egy középtávú cél. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönjük az előadóknak. Köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat, és hogy bemutatták nekünk a tapasztalataikat. Köszönjük mindhármójuknak. Három órakor folytatjuk a munkát, és meghallgatjuk az országos tapasztalatokat a megelőzés és a vizsgálat szintjén. Három órakor találkozunk.